gazdaságilag iránytok számára, vagy a demokratikus erők számára úgy szintén. Tehát ezeket kell felvetni. Köszönöm szépen. Most pedig a függetlenek nevében Mölcer kolléga. Elnök úr, valamennyien tudjuk, hogy Ukrajna az EU egyik legnagyobb szomszédos országa,